bizottságnak pedig az a fontos feladat jutott, hogy az uniós jogszabályok végrehajtását felügyelje, azokat értelmezze, emellett a az Európai Unió külügyi szolgálatának is megfelelő erőforrásokra van szükségük, hiszen ez a koherens fellépésünket garantálja. Az Európai Parlament több száz, 500 millió európai férfit és nőt képvisel, óriási a felelősségünk, Költségvetési és jogalkotási hatáskörünk van, nem értelemben hagytam utoljára ezt az intézményt, de felelősek vagyunk azért is, hogy a költségvetés végrehajtását ellenőrzik, a többi intézményt és az uniós jogszabályok végrehajtását. Mindez a munka, amit végzünk, lehetetlen lenne a hamis szlogen értelmében, mi szerint többet kevesebben. Nem szabad ész nélkül a működési költségeket megnyírválni, hiszen így az intézmények működése kerülhet veszélybe, éppen ezért azt várjuk a tanácstól, hogy ez így történjen. Remélem, hogy számíthatok az Európai Üzletség és a tanács együttműködésére ebben és ne tegyük ezt úgy, mint korábban, amikor az utolsó pillanatra hagyjuk, amikor már nincs mozgásterünk. Köszönöm szépen! mivel egy másik ülésen volt, megbocsátjuk azt, hogy elkésett, és most meg is kapja Holmájer asszony a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban a finn elnökséggel, a CCC-vel eh, ről tárgyaltunk, és ezért eh, késtem el, elnézést kérek ezért. És azonnal rá is térek a költségvetésre. A 2020-as költségvetés esetében az Európai Parlament egyetemi súlypontokat fogalmaz meg. Azt szeretnénk, hogyha a klíma offenzív módon és egyértelmű intézkedésekkel lenne megközelítve. A javaslatban főként a kutatásfejlesztés területén a modern fejlesztések renovációra, új technológiákra koncentrál, hogy a kihívásokat le lehessen küzdeni azokat, amelyeket még nem tudunk jelenleg leküzdeni. Azt is szeretnénk, hogyha új munkahelyeket lehetne teremteni, és versenyképesek maradnának. Másodszorban. Szeretnénk, hogyha a fiatalok megkapnak azt a biztonságot és támogatást, amire rászolgálnak mindenhol Európában. Vagyis azokat kell támogatni, akik vidéken élnek, hiszen 40-50 százalékos ott a fiatalok munkanélkülisége, és segítenünk kell őket az ifjúsági foglalkoztatási intézkedéssel. Ezen kívül szeretnénk, hogyha a fiatalok cseréje az Erasmus Plus által jobban megvalósulna, illetve az Interrail jegyek által is a 18 évesek számára jobban kell egymással kommunikálniuk, kapcsolatban lenniük. Nagyon fontos kérdésekkel is foglalkoznunk kell, amelyek a KKV-ket foglalkoztatják, például a digitalizációval is foglalkoznunk kell, vagy például a rák kutatásával. Ez azt jelenti, hogy a nagy témák mellett, amelyek amelyekről nyilvánosan is beszélünk, nem szabad elfelejteni azokat a témákat se, amelyek fontosak az Európai Uniós állampolgárok számára, és amelyek fontosak a tagállamaink számára. További súlypontként kezeljük a biztonság területét is. A biztonság az emberek számára, hogy ezt az elmúlt két-három hétben is láthattuk, egy nagyon fontos jelzés a biztonság nem az egyéntől függ, hogy van-e pénze vagy nem, a biztonság az az, amit a tagállamoknak, az Európai Uniónak kell garantálnia, a tagállamoknak együtt kell dolgozniuk, koordinálniuk kell a határokon átnyúló bűn elkövetés leküzdésében is. Nagyon fontos az is, hogy az EPO-t, az Európai Ügyészséget megfelelően lássuk el. Jelenleg ez még nincs megvalósítva, és erősebben kell fellépnünk, mert hogyha az EPO eh, jobban foglalkozik az áfacsalással, akkor ez azt jelenti, hogy erre eszközöket is adnunk kell, meg kell kapniuk a pénzt ahhoz, hogy végre az 50-100 milliárdos áfa csalással, vagy a határokon átnyúló eh, pénzmosással. És több sikert kell ezen a területen elérnünk, mint ez idáig. azt mondják, hogy legyünk óvatosak. Én nem tudom, hogy a tanács mikor volt óvatos, amikor 200 eh, millióval csökkentette az eh, AMIFot. Úgy gondolom, hogy megfelelő eh, eszközöket kell biztosítanunk, mind az Európai Unió, mind pedig azon kívül is. A fejlesztési segítségnyújtás nagyon fontos, az embereknek perspektívát és segítséget kell, hogy nyújtanunk, humanitárius segítséget kell tudnunk nyújtani mindenhol, ahol arra szükség van. Ha megnézzük azt, hogy mi a helyzet Észak-Szíriában, akkor nagyon fontos az, hogy ott stabilizáló módon, támogató módon lépjünk fel ehhez. Azok az eszközök, amelyeket önök a mi kezünkbe akarnak adni, nem elegendőek. A fejlesztési segítségnyújtás nem csak a humanitárius segítségnyújtásból áll, hanem a klíma, aspektusból is, a környezetvédelmi aspektusból is, és abból az aspektusból is, hogy az emberek a saját hazájukban szeretnének valamilyen fajta perspektívát, hogy túléljenek. Ez azt jelenti, hogy itt is van egyfajta súlypont, hogy a klíma, a környezetvédelem nagyon fontos, hogyha nem megfelelnek a feltételek valakinek a hazájában, akkor ott nem akar felnőni, ott nem akar ott maradni. Jó lenne, hogyha a finn elmesek lehetne beszélni, nem elegendő csak kávézni egymással. Nagyon fontos az eszmecser, én azt szeretném, és most az előttem szóló képviselő csatlakozok, azt kérem, hogy beszéljenek tényleg tartalmilag is velünk, ez idáig ezt nem igazán éreztük. Nem szabad, hogy mindent az utolsó pillanatra hagyni, mert az egyeztetéskor már kevés idő van arra, hogy mindent átnézzünk, úgy, hogy ez megfeleljen az állampolgároknak. Köszönöm. Most pontosan a tanács fogja megkapni a szót Tilikainen miniszter úr. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt eh, képviselők, Ötinger eh, biztos úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, részt vehetek az Európai Parlament 2020-as költségvetés tervezetről szóló vitájában. Már volt alkalmunk arra, hogy szeptember 18-án átbeszéljük ezt a témát, amikor is ismertettem önökkel a tanács álláspontját a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Akkor én azt mondtam önöknek, hogy európai hozzáadott értékre és megfogható eredményekre vágynak az európai polgárok, ugyanakkor prioritásokat kell felállítani a kiadási tételek között, leginkább azokat preferálva, amelyek a céloknak megfelelnek. Én örülök annak, hogy a prioritások prioritásokban egyként gondolkozunk. A prioritások között a növekedés, a foglalkoztatás és az innováció, valamint a klímaváltozás, továbbá a migráció és biztonság, valamint a fiatalok jövője állnak. Amiben nézetkülönbség van köztünk, az az, hogy a prioritásokra mennyi pénzt szánnánk. Az igaz, hogy a polgárok szeretik azt, hogyha a szolgáltatásokat az Európai Unió finanszírozza, illetve ha ezeket a tételeket az Európai Unió finanszírozza, ugyanakkor a globális kiadás szintjével kapcsolatban óvatosan kell eljárni a költségvetési hatóságoknak amennyiben az Európai Parlament kiadás tervezetei bekerülnének a költségvetésbe, akkor az a GNI hez képest 9,9%-os eh, növekedést eh, jelentene. Eh, a tanács az mindig a költségvetési szigor és fegyelem híve volt. A jelen időkben a kihívások közepette amikor is olyan kihívásokkal szembesülünk, mint a klímaváltozás, a kereskedelmi viszonyok változásai, technológiai változások. Ilyen körülmények között a tanács egy reális és megfelelő mozgástérrel rendelkező költségvetést szeretne, amelyen reagálni tudunk a váratlan eseményekre is. A tanács álláspontja szerint a 2020-as költségvetés 2019-hez képest 1 milliárd euróval nő a kiadási oldalon. Előzetes megjegyzéseket tennék most a tanács részéről az önök módosító indítványaival kapcsolatban. Számos fejezetben az Európai Parlament alapvető növekedésre tesz javaslatot, bizonyos programok és kezdeményezések javára. Itt nem csak a költségvetési tervezet fölé merészkednek, hanem a plafonok fölé is. A túl, a költségvetés túl magasra állításával nagyon óvatosan kell bánni, hiszen a valódi szükségleteket és abszorpciós kötelezettség, képességeket is figyelembe kell venni. A, az álláspontok közti különbség idén nagyobb, mint korábban volt. 4,2 milliárd kötelezettségvállalásnál, 6 milliárd a kifizetéseknél. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy együttműködve képesek leszünk ezt a szakadékot áthidalni, és egy kiegyensúlyozott költségvetést elérni 2020-ban. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Szeretném a parlamentben üdvözölni Ötinger biztos urat, és meg is adom neki a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, Tisztelt Soros elnökség! Először is szeretném megköszönni a tartalmilag nagyon értékes munkáját a két jelentéstevőnek, Rubiál asszonynak, illetve Holmájer asszonynak. Nagyra becsüljük a munkájuk minőségét. amelyben összefoglalták a frakciók, szakbizottságok elvárásait. A tanács, a bizottság és a parlament osztozik a prioritásokban. Először is növekedést szeretnénk, szeretnénk, ha több munkahely lenne, szeretnénk, hogyha az Európai Unió versenyképesebb lenne, szeretnénk erősíteni a klímavédelmet, a környezetvédelmi politikát, szeretnénk a fiatalokat támogatni, és szeretnénk a migrációt eh, irányítani, és szeretnék megőrizni az emberi méltóságot mindezek, kapcsán. A különbség csak az egyes programok támogatásában van. Míg eh, a bizottsági javaslatot az Európai Parlament 2,7 milliárddal szeretné növelni, tehát erősebb költségvetést szeretne, addig a tanács 1,5 milliárddal csökkenteni szeretné a kötelezettségvállalási előirányzatokat. Mi itt középen vagyunk, és szeretnék önökkel arról beszélni, hogy milyen esetekben van szükség növekedésre vagy csökkentésre. Ezt szeretném önökkel majd a következő hetekben önökkel megvitatni. Szeretnék itt egy pártatlan közvetítőként fellépni. 4,2 milliárd a különbség az előző évekhez képest, ez viszonylagosan nagy. Minél kisebb a költségvetés, ez nem biztos hogy azt jelenti, hogy ez nagyobb nehézséget okoz az egyeztetésnél, de lehetséges, hogy novemberben önök számára vagy számunkra is nehéz lesz a helyzet. Sokkal nehezebb lesz a helyzet akkor, hogyha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül távozik. Ennek a valószínűség nem túlságosan nagy, de fel kell rá készülnünk, és hogyha ez mégiscsak megtörténne, vagy ha, meg, hogyha egy hosszabbítás lesz, akkor az Európai Parlamentnek ezzel is foglalkoznia kell. Én üdvözlöm azt is, hogy szeretnének kompromisszumot, elérni. Mindannyian a Juncker, szak, Juncker bizottság részéről szeretnénk novemberben elérni ezt a megállapodást, szeretnénk egyfajta jelzést adni arra, hogy Európa cselekvőképes. Mi lehetne, mi lesz a legnehezebb téma? A parlament néhány program és intézkedés esetében egyértelműen túllép az Európai Bizottság javaslatán. Néhány program esetében ez érthető, mégis egyfajta óvatosságra intenék, mert ha már most kihasználjuk teljes mértékben a marzsokat, akkor a következő években a költségvetés végrehajtása során nem lenne elég rugalmasság ahhoz, hogy meglepő, nem várt eseményekre például új migrációs feladatokra és megfelelő módon tudjunk pénzügyileg reagálni. Az általunk javasolt másokat lehet egy kicsit csökkenteni, de ezeket teljesen kiaknázni, ez azt jelenteni a jövőre nézve, hogy nem tudunk valós időben reagálni majd költségvetési szempontból. A tanács és ezzel szemben is vannak jó érvek. Az olyan programok esetében, mint a Horizon 2020, az Európai Finanszírozási Eszköz, vagy a COSME, itt ezeknél a programoknál a tanács csökkenteni akart. Én önökkel majd szeretnék arról beszélni, hogy ezen három esetében, ahol egyetemen az európai gazdaságról van szó, ahol stagnáló tagállamokat látunk, ahol azt látjuk, hogy az innováció esetében az USA-val, a Kínával szemben e, lemaradunk, vagy a digitális időszakban a kutatásfejlesztés szempontjából hogy talán sokkal többet kellene tennünk európai szempontból. Nem tudom, hogy pontosan itt kellene csökkentenünk a kutatás, infrastruktúra és a KKV-k esetében szerintem nem jó az, hogyha csökkentünk. elemezni fogjuk a javasolt növeléseket, és visszatérünk majd erre, és hogy gondoljuk, hogy a növelés nem megfelelő, vagy nem indokolt, akkor ezeket megvizsgáljuk. Van egy kényes pont, ez pedig a költségvetési rendelet 15-ös pontjának halmas bekezdésének alkalmazása ez egy kényes pont. A költségvetési tárgyalásokkor, a, az egyeztetésekről a bizottság, amikor egy javaslatot tesz, hogy legyen átcsoportosítás a kutatás területén. A bizottság ennél a felvetésnél meglepődött, Évek óta ismerem azt a nemzeti és regionális költségvetésben, hogy át lehet csoportosítani eszközeket az előző évből a következő évre. Tehát a fel nem használt eszközöket át lehet a jövőbeli költségvetésbe helyezni. Ez egy ismeretes költségvetési eszköz. A parlament és a tanács létrehozta erre a jogi eszközt, és azt kérném a tanácstól, hogy inkább ennek a nagyságáról beszéljünk, de hogyha eszköz visszautasítanánk, akkor az a két intézmény közötti tegyelást meg nehezítené. A parlament azt javasolja, hogy a fiatalok foglalkoztatásánál eh, legyen egy nagymértékű növelés, ezt majd megvizsgáljuk, Jelenleg a fiatalok foglalkoztásának támogatása gödülékenyen történik. Sikerült már tapasztalatokat gyűjtenünk, de úgy gondoljuk, hogy ez az összeg nem felel meg a valós igénynek, ez egy kicsit magas, és ezért ezt a tárgyalások során tagállamonként majd megvizsgáljuk. A migráció kezelése egy újabb prioritás. Azt kell biztosítanunk, hogy az Európai Bizottság a tagállamok határellenőrzését támogatni tudja, ehhez eszközökre van szükség, minden jövőbeli tartalék kevésbé tesz bennünket cselekvőképessé. Pont az elmúlt napokban a török-szír nehéz események azt mutatják, hogy az Európai Uniónak költségvetési eszközeivel is gyorsan kell, hogy reagáljon. A tárgyalások során beszélni fogunk majd Törökország előcsatlakozási támogatásáról és Mindannyian egyetértünk abban, hogy az a fajta kormánypolitika, amit Ankarában láthatunk, és amit retorika kapcsán hallunk, azzal kritikusnak kell lennünk. Csak olyan projektekről beszéljünk, amelyek valóban megfelelnek az európai értékeknek, amelyek a civil társadalmat, az NGO-kat támogatják, amelyek amelyek eh, jók a jogállamiság támogatása szempontjából. Tehát olyan programokra van szükség, amelyek megfelelnek nekünk. Annak érdekében kell ezt tennünk, hogy támogathassuk eh, ezeket a programokat eh, jövőre is, nem kevesebbet és nem többet. Ez a stratégiai érdeke az Európai Uniónak. És ismételten mondom, hogyha nagy összegeket tartalékba helyezünk, akkor ez az összegek aktivizálását nehezebbé teszi. Meg kell említenem azt is, hogy az egyeztetés során majd a bizottság is fog majd módosítókat tenni 2020-ra vonatkozólag a fizetéseket 5,5 millióval szeretnénk csökkenteni vállalásokat növelni. Arról van szó, hogy szembe kell néznünk az agrárkiadásokkal, a piaci fejleményekkel, de azzal is új, hogy új jogszabályok is születnek az agrárszektorban. Igazodnunk kell az új fejleményekhez, meg kell felelnünk az Európai Külügyi Szolgálat igényeinek is, illetve az ENISA igényeinek is. Kedves kollégák, tisztelt tanács és parlamenti képviselők, úgy gondolom, hogy pontosan most, a jelenlegi helyzetben, amikor valószínű, hogy az Egyes Királyság kilép az EU-ból, a Juncker bizottság hivatal időjének végén az új parlament meg parlamenti kezdetekor jó lenne az, hogyha november közepén már fel tudnánk mutatni az európai állampolgároknak egy 2020-as költségvetést. Úgy gondolom, hogy minden oldalról van kompromisszumkészség, a bizottság részéről is, de a tanács részéről is, és a parlament részéről is. Ebben az értelemben én már várom a tárgyalásokat, és Hán úr lesz majd az utódom, de addig is velem kell beérniük. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a szabizottsági felszólalók következnek. Először is Gáler úr következne az AFET részéről, de őt nem látom, vagy esetleg máshol ül. De hogyha nincs itt, akkor a következő képviselő kap szót, Kathleen van Bremt, a Nemzetközi Kereskedelmi szabizottság részéről egy percet kap, és nagyon szigorúan fogom a felszólalási időt mérni. Yes. No, it's working. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Amikor a nemzetközi kereskedelemről van szó, akkor nagyon fontosak a kereskedelmi megállapodások, főként a fejlesztés, a fenntartható fejlesztési fejezetek szempontjából, hiszen, hogyha nincsenek megfelelő forrásaink ahhoz, hogy ezeket figyelemmel kövessük, akkor a végén ezeknek nem tudunk érvényt szerezni, pedig a parlament nem ezt szeretné a gyermekmunkának véget kell venni, a, garantálni kell a gyülekezési jogot, nem ilyes egyenlőség, emberi jogok, éghajlatváltozás elleni harc, ezek szerepelnek a fenntartható fejlődési fejezetekben. Éppen ezért rendszeres hatástrományokra van szükség. Kedves kollégák, ne felejtsük el, hogy a civil társadalom mennyire fontos ezen e, fejezetek végrehajtásában, és éppen ezért ezek a hazai vagy belföldi tanácsadó csoportoknak nagyon nagy a szerepük a szakbizottságunk nevében, amikor a multilateralizmust és a WTO-t támadják több oldalról is, nekünk az Európai Uniónak minden tőlünk tehetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy megerősítsük ezt a szervezetet. A WTO parlamenti közülése, illetve konferenciája ennek kiváló eszköze. Éppen ezért a szakbizottságunk sajnálja hogy az INTA módosító, módosítóit ezen témában nem vették figyelembe. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, köszönöm a türelmét, elnök asszony, köszönöm én is ennek, következik a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében Krecu asszony. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a 2020-as pénzügyi év költségvetése az utolsó a jelenlegi pénzügyi keretben. A kontinuitás és az átmenet költségvetése egyszerre. A fő céljának a költségvetésnek értelemszerűen a meg, már folyó programok folytatása, illetve a a 2021-ben induló új programoknak próbál megteremteni a körülményeit, a megfelelő körülményeket. Éppen ezért Költségvetési Ellenőrzési Bizottságnak éppen olyan módosítókat nyújtottunk be, amelyek az működési költségeket, a teljesítmény jelentések, az uniós források felhasználása, a struktúrális alapok és egyéb eszközök felhasználása, illetve az Európai Főügyész hivatalára vonatkozó vonatkoztak További egy pár másodpercet engedjenek meg, hogy köszönetet mondjak Öttinger biztos úrnak, akivel kiváló volt az együttműködés, a több éves pénzügyi terv megállapítása, illetve a 2020 és 20, 21 és 27 közötti költségvetés témájában, amely sajátos módon százával veszélyezteti az európai programokat, például az Erasmus-t, ezért fordulok önökhöz, illetve főként a finnsoros elnökséghez, hogy sokszorozzák meg az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megállapodás megszülessen. Köszönöm a türelmét, elnök asszony. Köszönjük szépen a gazdasági bizottság nevében Úrasán úr. Köszönöm, biztos úr, miniszter úr, a 2020-as év az utolsó éve a jelenleg futó hétéves pénzügyi tervnek, és ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy minden kedvezményezetnek fizetni tudjunk, ugyanis eh, nincs rosszabb jelzés, mint az, hogy eh, ha nem tudnánk eh, ezeknek a kötelezettségeknek eleget tenni, látjuk, hogy az európai választásokon sokan szavaztak. Növekedést akarnak, biztonságot, foglalkoztatást. A kutatók segítségre számítanak városok, falvak, a mezőgazdaság, kohéziós politikát szeretnének én a gazdasági bizottság beszél, nevében beszélek. A mi szakbizottságunk három dolgot szeretne. Először is megfelelő erőforrást az EU gazdaságba való befektetésekbe, beruházásokba, a tőkepiac eh, eh, befejezését eh, és az erőforrások fc ben való fenntartását a Juncker programban, ezért is nem értem, hogy a tanács miért tett javaslatot arra, hogy 90 millióval csökkenti a az ide szánt pénzeket, ezért is fogalmazok nagyon határozottan. 2020-ban a Juncker FC beruházási terv megkurtításával nem lehet át megszavaztatni költségvetést itt. Köszönöm szépen a Foglalkoztatási és Szociális Szakbizottság nevében Duris Nikolsonova a következő felszóló. Yes, thank you very much. Köszönöm. A saját nyelvemen szlovákul fogok beszélni. Köszönöm a Foglalkoztatási Bizottság nevében két prioritásról szeretnék beszámolni. Az egyik a strukturális alapok és az ahhoz köthető projektek, illetve az eredmények mérhetősége. A másik prioritás pedig az, hogy a hozzáadott értékre kell koncentrálni. Hogyha van egy foglalkoztatási probléma, magas munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, akkor nem elég egy új alapot létrehozni és abba beleönteni egy csomó pénzt, hanem a munkanélküliség okait kell kezelni, azt kell megnézni, hogy miért ilyen magas a fiatalok körében a munkanélküliség. Ezt adatokra alapozva lehet megtenni, hogyha azt látjuk, hogy um, látunk uh, olyan projekteket, uh, amelyek gyors átképzést uh, jelentenek, ígérnek, de valójában nem eredményeznek semmilyen foglalkoztatást, eh, hanem az emberek ugyanúgy munkanélküliként térnek vissza a falvaikba, az eh, nem elfogadható. Ez különösen a roma közösségekre jellemző, eh, Közép-Európában. Külön segítenünk kell ezeknek a marginalizált közösségeknek, nem engedhetjük meg magunknak, hogy magukra hagyjuk. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló a Környezetvédelmi Szabadság részéről Kampfán úr. Miniszter úr, biztos úr, az Európai Unió vállalta, hogy a költségvetés 20%-át a, költség, az éghajlatváltozás elleni harcra fordítja, ezt a szavunkat tartani kell. És ez az előttünk lévő költségvetés sem kivétel. Sokkal több milliárddal többre van szükség, hogy elérjük ezt a célt. Éghajlat válságról beszélünk, a fiatalok is állandóan az utcára vonulnak, éppen ezért itt az ideje annak, hogy vállaljuk az, ígér, az ígérteket. Az Európai Parlament ezért két milliárd euróval többet kér a költségvetésben az éghajlat célokra, annak érdekében, hogy a vállalásainkat minél gyors, jobban megközelítsük ez európai polgáronként 4 eurót jelent hogyha lemondjuk, hogyha látjuk, hogy mennyire sürgős az éghajlatezdeselni hajsz, ha látjuk az utcára vonuló fiatalok számát, akkor szerintem ez nem nagy pénz, nem szabad figyelmen kívül hagyni az Európai Parlament szavát, többet kell tennünk ezért, főként a jelenlegi kontextusban. Merci beaucoup. Als nächstes hat das Wort für die... A következő az ITRE nevében Valean kollega. Yes, thank you very... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ITRE bizottság, szakbizottság elnökeként a kompromisszumos csomagot szeretném támogatni, már csak azért is, mert a szakbizottságunk prioritásait ez nagy mértékben tükrözi. Az MFF utolsó éves költségvetéséről beszélünk, kutatás, infrastruktúra, digitalizálás, kis és középvállalkozások céljaira megfelelő pénzeket kell költeni annak érdekében, hogy az új pénzügyi időszakra valóban ambiciózus célokkal induljunk. Ötinger úrnak köszönettel tartozunk. Valóban igaza van, hogy ha sikeresek akarunk lenni a jövőben, akkor ezekre a kutatási programokra szükség van. A COSME és a Horizont 2020 iránti igény jóval nagyobb, van rugalmasságunk arra, hogy erre pénzeket találjunk. Végezetül itt van az Európai Hálózat finanszírozási eszköz, ami nagyon sikeres, nagy szükség van rá, ez illeszkedik az Európai Beruházási Programhoz, a Juncker tervez állami pénzeket, közpénzeket és magánpénzeket is felhasznál. Megfelelően finanszírozni kell az utolsó évben ezt a hálózat finanszírozási eszközt. Köszönöm. Következő hozzászóló az IMCO részéről Hán asszony. Als Rapporteur freue ich mich, dass Jelentéstevőként örülök annak, hogy a Költségvetési Szakbizottság az IMCO 2020-as javaslatait felvette. Ugyanis a belső piac az Európai Unió szíve, lelke, mindannyian profitálunk abból, hogyha közösek a standardjaink. Ezért nagyon fontos ez a kis és középvállalkozások számára is, hiszen számukra a belső piac sikertörténet és éltető elixír. Ezért építsük ki a belső piacot, szüntessük meg az akadályokat, amit a nemzeti protekcionizmus jelent, legyen verseny, le a bürokratikus akadályokkal, amelyek a szabad mozgást akadályozzák, és bátran fektessünk be a digitális jövőbe. A digitális belső piac legyen prioritás a költségvetésben, mert egyértelmű az, hogy a befektetések a belső piacon az Európai Unió jövőjébe történő befektetéseket jelentik. Elnök, köszönöm szépen. Freund kolléga a közlekedési szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhányan elfelejtik azt, de az Európai Unió aláírta a Párizsi klíma megállapodást, a CO2 eh, kibocsátások tovább növekednek a közlekedésben, és igazi terv nincs ezek realitására, legalábbis a 2020-as költségvetésből ez nem látszódik. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet alternatívát találni a dízel, a benzin és a kerozin esetében, nem úgy, hogy ö, eh, még egy kisebb költségvetést alkalmazunk a közlekedés esetén, és a csodában reménykedünk, hogyha be akarjuk tartani Párizst, anélkül, hogy összeomlom teljesen a közlekedés, akkor újonnan kell ezt kiépítenünk, és már most kell a váltókat átállítani, most kell befektetni, most kell megváltoztatni a jogszabályokat. Jobb, nagyobb bicikliutakra van szükség, jobb közlekedésre van szükség, több elektromos autótöltőre van szükség, Sajnálatos módon túlságosan kevéssé tükröződik ez a költségvetésben, és így nem tudunk megfelelni annak a kihívásnak, amit a közlekedés területén majd tapasztalhatunk. Köszönöm, mondja az elnök. A mezőgazdasági vidékfejlesztési szabadság nevében De Castro úr kap szót. Elnök asszony, biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák, a következő költségvetés eh, ambiciózus eh, lesz, és az Európai Unió jövőjét szolgálja, meg kell, hogy feleljen a polgároknak, eh, a dolgozók igényeiknek. Egy minőségi ugrásra van szükség, és új generációt kell a programokból indítani, új prioritásokat létrehozni. Biztos úr, nem szabad elfelejteni, hogy a kap nagy szerepet játszik az európai integrációs folyamatokban, nem felejtjük, nem fogadjuk el a kap költségvetésnek csökkentését mi azt szeretnénk, hogyha az EU kiállna az agrár vállalkozások mellett, mert ezek a mezőgazdasági vállalkozások éppen most kell, hogy szembenézzenek kereskedelmi problémákkal. Meg kívánjuk erősíteni azokat az intézkedéseket, amelyek termékeink eh, promotálását szolgálják, eh, különösen azért, hogy az amerikai... Für den Fischereiausschuss... A Hallászti Szabizottság nevében Monteiro de Aguiar következik. Eh, Köszönöm, elnök asszony. A tudjuk, hogy a 2020-as költségvetés a halászati szempontból nem tartalmazza a megfelelő forrásokat, hiszen eh, nekünk kitűzött céljaink vannak a fenntarthatósággal kapcsolatban, ehhez szükség van komolyabb eh, erőforrásokra szükséges, eh, hogy a halászati ágazat életképességét és a környezetvédelmi tényezőket együtt vizsgáljuk. Halászati szakpolitika csak konkrét világos célok ismeretében létezhet. Szükség van tehát az erőforrások növelésére ahhoz, hogy javítsuk a halálomány felmérését, illetve a környezeti hatástanulmányokat jobbá tegyük, pontosabbá tegyük, valamint mérni tudjuk ezeknek hatását a halászati közösségekre. Ehhez egy fenntartható halászati politikára van szüksége, ami viszont megfelelő költségvetést feltételez 2020-ban is, csak úgy, mint az agráriumban, erőfeszítésekre van szükség az egész ágazat. Köszönöm szépen a Kulturális Szabizottság nevében Kával Évert asszony kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hétvégén találkoznak Luxemburgban a tagállamok képviselői, hogy elfogadják a jólét gazdaságáról szóló következtetéseket. A tervezetből azt tűnik ki, hogy a politika középpontjában az emberek jóléte kell, hogy álljon. Ezért is fontos az, hogy az emberek ki tudják fejleszteni mindenfajta potenciáljukat, ezek kellenek a középpontban állni a politika szempontjából. Mindenkinek hozzá kell félnie a közszolgáltatásokhoz, és biztosítani kell mindenki számára az egész életen át tartó tanulást. Tisztelt tanács, hogyha csütörtökön elfogadják majd ezeket a következtetéseket, akkor be is bizonyíthatják nem sokára azt is, hogy mennyire gondolják komolyan az emberek jólétét. Ehhez az kell, hogy koherensek legyenek, és töröljék a csökkentéseket azokon a területeken, amelyek fontosak az emberek számára, az is kell ehhez, hogy befektetéseket tegyenek a, az emberek jólétébe, a társadalmi kohézióba. Ez azt jelenti, hogy a Kreatív Európának, az Erasmusnak, illetve az állampolgárok európai programokra több pénzt kell szánni. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló a Libe nevében Delbos Corfield asszony. Oui, merci. Igen, köszönöm szépen. A Libe Bizottságban a munka különösen hatékony és konszenzusos volt a különböző politikai frakciók között. Mindent megpróbáltunk annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott vélemény készüljön. Köszönjük, hogy ezt figyelembe vették. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a LIBE és a, büdzsé, a Költségvetési Bizottság tengeri mentés témájú szavazását vegyék figyelembe. Ez erkölcsi kötelezettségünk ugyanis, hogy a veszélybe került embereket megmentsük. Nem kriminalizálni kell a civil szervezeteket, akik átvették ezt a szerepet tőlünk, az Európai Uniótól, az államoktól most először fordul elő, hogy egy ilyen költségvetési sort elfogadunk, az Európai Uniónak már pedig meg kell akadályozni azt, hogy a földközi tengerbe fulladjanak emberek. Ezt sokszor elmentük, elmondtuk, amióta tavaly megválasztottak engem, azt hiszem, hogy itt az ide ennek, hogy valóban költségvetést is rendeljünk ehhez. Pénzügyi és logisztikai támogatást kell nyújtanunk azon tagállamoknak, ahova érkeznek az, ezek a menekültek. Ez azt hiszem, hogy a legkevesebb, amit megtehetünk, ez lenne az igazságos. Köszönjük szépen! Az Alkotmányi Bizottság nevében Tajani úr kapszol. Danke, Kommissar Oettinger. Grazie Günther per il lavoro. Köszönöm Günther azt a munkát, amit eh, végeznek, eh, végez, végzett az elmúlt tíz évben. Mi nagyon elégedettek vagyunk eh, azzal, hogy a bizottság növelni akarja a polgárok tudatosságát a költségvetéssel kapcsolatban, ugyanakkor azzal nem vagyunk elégedettek, hogy a tanács vissza akarja vágni a kiadásokat, visszalép, és nem szabad hagyni, hogy nőjön az, a távolság a polgárok, valamint az intézmények között. Alapvető tehát az átláthatóságot növelni, ami nagy, jobb intézményközi együttműködést eh, feltételez. Eh, eh, a polgárok jobban meg kell, hogy ismerjék, mit, milyen munkát végeznek az intézmények. Emellett az Európa Jövője konferenciát is finanszíroznia kell. Ez egyébként minden intézményt érint. Hogyha ambiciózusak akarunk lenni, és Európától politikai szerepet várunk, akkor mindenképpen sikere kell vinnünk ezt a konferenciát. Köszönöm. Hát, Köszönöm szépen, és most az utolsó szabizottság, amely szót kap, eh, a FEM, Fitzgerald asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondja köszönetet az előadóknak. Kiváló munkát végeztek mindketten. Intenzív, érdekes munka volt ez. A miniszter úrtól és a biztos úrtól is nagyon érdekes dolgokat hallhattunk eddig. A nemi esélyegyenlőségért felelős szakbizottság az utolsó hozzászólók közül, amit érdekes sztereotípia lehet. Inkább ne erre gondoljunk, hanem arra, hogy hogyan lehet ezt a témát minden szakbizottság munkájában mainstreaminggel beépíteni. Ezt tartom én igazán fontosnak. Ez az több éves pénzügyi terv utolsó éves költségvetése készülünk egy befogadó Európára, egy fenntartható fejlődést, szem tartó Európára való átállásra. A Nőjogi Bizottság elnökeként jó néhány módosítót nyújtottam be. Szerettem volna például a nemes egyenlőségi kísérleti projektet, hogyha elfogadnánk, ezt különösen fontosnak tartjuk, akkor, hogyha a pénzügyi eszközöket egy ilyen nemies egyenlőségi gender lencsén keresztül nézzük, akkor egyből más megvilágításba kerülnek a dolgok. A FEM bizottság által elfogadott és javasolt módosítók fontos kérdésekkel foglalkoznak, például a nőkkel szembeni erőszak, illetve a nők szerepe a szemítás technikában témájában, hiszen tudjuk, hogy óriási eh, a különbség férfiak nők között ebben az ágazatban. Erre oda kell figyelni, ezért kérem azt, hogy ezeket a módosítókat még egyszer tekintsük át, hogy ezeket valóban építsük be, hiszen ez megmutatná, hogy mennyire vesszük mi valóban komolyan a nemies egyenlőséget. Az, itt az ideje, hogy az eddigi eredményekre építve szóval megtegyük. Köszönöm. Most rátérünk a frakciók hozzászólásaira. Az LPP-vel e kezdjük, Fernándes úr. Két percet kap, uram. Köszönöm. Van néhány kérdésem, amelyet feltennék a tanácsnak a frakciónk nevében. A tanács 1,5 milliárddal szeretné csökkenteni a költségvetést, 430 milliót a Horizont 2020-ból fogna vissza. Azt gondolják, hogy a Horizont 2020, ez a kutatási program nem fontos? azt gondolják, hogy ennek a programnak nincsen abszorpciós kapacitása? Azt gondolják, hogy az Európai Bizottság számai eltakarnak valami fajta abszorpciós problémát ezzel a programmal kapcsolatban? Tényleg elfogadható az, hogy az Európa összekötése eszközt, a Connecting Europe Facility-t is annak költségvetését csökkenteni akarják, csak úgy, mint az FC-nek, a Juncker tervnek a költségvetését? Teljesen érthetetlen számomra. Ezen kívül is van még kérdésem a tanács számára. 280 millió eurót nem használtak fel, Eh, éppen ezért a kötelezettségvállalást feloldották, és most ezt lehetne kutatásra használni. Ez rugalmasság lehet a 15-ös cikk harmadik bekezdése alapján. Miért nem akarják ezt a rugalmasságot kihasználni? Miért nem akarják ezt a lehetőséget megragadni? és ezeket a feloldott kötelezettségeket, ezeket a feloldott pénzeket új kutatási projektekre felhasználni. Az EU költségvetése hatalmas hozzáadott ért értéket képvisel. Az összes európai polgár szeretné tudni hogy miről is szól az EU költségvetése. 7%-a administratív, 93%-a viszont beruházás jellegű az EU költségvetésnek. Ez létfontosságú beruházás az Európai Unió minden tagállamában. Minden tagállam hasznot húz az EU költségvetéséből, és én azt remélem, hogy a tanács meg fog tudni állapodni, de a jelenlegi körülmények között azt látjuk, hogy komoly nehézségbe ütközne a parlamentnek elfogadni a tanácsállás álláspontját. Állandóan vissza akarják fogni a költségvetést, és a nagy mozgásteret akarnak benne hagyni a költségvetésbe. De miért? Valami nagy katasztrófára számítanak? Valami teljesen kiszámíthatatlan dologra? Óriási mértékű kiszámíthatatlan eseményekre. Szeretném, hogyha válaszolnának ezekre a kérdésekre. Mi minden esetre biztosítani szeretnénk Önöket a jó indulatunkról. Kedves barátaim, mi tehát a mi ambíciónk Európával kapcsolatban? Ha nagy ambíciónk lenne, akkor nagy költségvetésünk is lenne. Amikor a holdra akartunk szállni, akkor tényleg úgy döntött Kennedy, hogy eh, meg négyszerezi a NASA költségvetését, eh, és eh, így az Egyesült Államok le tudott szállni a holdon. Itt most az emberiséget kell megmentenünk a Földön. Egy zöld új alkot szeretnénk a Roosevelti New Deal mintájára. A Roosevelti New Deal több millió munkahelyet hozott létre, és háromszorozta négy évvel alatt a szövetségi költségvetést Amerikában. Megnégy, megnégyszerezte később az amerikai költségvetést. Intelligent de l'argent de la Banque Centrale. Pourquoi ne pas... Miért E, ez egyébként semmilyen katasztrófával nem járt. E, Keredi és Roosevelt e, tévedtek, bolondok voltak, eladósították az országukat. Nem ők nagy jövőképpel és bátorsággal rendelkező vezetők voltak, és mi pedig mit teszünk itt Európában? Nem olyan nehéz egy jó költségvetést összeállítani. Már Delor szeretett volna kérni saját erőforrásokat, amikor én kicsik voltam, 45% eh, eh, volt eh, az adó a gyereségem, most ez 20% alá esett. Jacques Delors annak idején 5%-ról beszélt, és nem a KKV-kra kivetve, ez több mint 100 milliárd eurót jelentene, eh, amelyel megvédhetnénk a klímát is. Eh, szavazzuk meg tehát ezt a költségvetést. Köszönöm Monikának, Edernek, Klotildnak és a többieknek a tárgyalást. Eh, szavazzuk meg ezt, és harcoljunk azért, hogy a tanács elfogadja az elmozdulásunkat. A Szociáldemokrata frakció mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy egy ambiciózusabb költségvetéshez megtaláljuk az erőforrásokat, és ahhoz is, hogy megmentjük, megmentsük ezt a bolygót. Köszönöm. A Renew frakció nevében Álmon kollega két percben. Dragi colegi, nu voi vorbi astăzi despre cifrele din spatele bugetului 2020, voi vorbi despre politică pe care orice buget european trebuie să o apere Köszönöm szépen. A költségvetési számokkal kapcsolatban már sok minden elhangzott. Én azonban a költségvetéssel összefüggő politikáról szeretnék beszélni. Mesti. Tehát költségvetési vitát kell folytatnunk, és a gazdasági realitásra koncentrálni. Főleg azokra a célkitűzésekre, amelyeket el lehet érni az európai költségvetés keretén belül prosperáló, konvergens kontinens szeretnénk megteremteni, amely tiszteletbe tartja a környezetet. A, az Európai Állami Bank befektetések segíthetnek ebben, de vannak nettó befizetők. Úgyhogy olyan előnyökről beszélünk, amelyek sokkal fontosabbak, mint a költségvetési sorok. Tehát nem helyes, hogyha csak a befizetőkről és a kedvezményezettekről beszélünk. Azonban nem szabad elfeledkeznünk a jövőről sem. Nagyon fontos a jó üzenetet közvetíteni, a közös piac előnyeit, a magánbefektetések volumenét illenően. Nem szabad csak egyes aspektusokra koncentrálni. Ez nagyon szomorú, mert a lakosságnak tudnia kell, hogy mit tegyen. Egyértelmű üzenetet kell tudnunk közvetíteni. Igen, ambíciózusabb költségvetést szeretnénk, üzenetet szeretnénk közvetíteni a környezetvédelmére, és különböző műszaki támogatásokat is szeretnénk. Nem szabad elfeledkezni az európai ö, főügyészségről sem. Egész Európát kell tudni szolgálni. Nyilván vannak fontosan és pontosan meghatározandó célkötés, célkitűzések. Köszönöm szépen. A Grünen Freie Europäische Allianz erhält das Wort für 1 Minute 30. Andrézen kollega másfél percben a Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Parlament, mi a parlamentben hajlandók vagyunk a jövőbe investálni, mi készek vagyunk arra, hogy jövőt adjunk az Európai Uniónak, konkrétan ezzel a költségvetéssel. Fiatal loknak, mint a 26 éves görög Jasszilikinek, aki egyetemi tanulmányokat követően munkanélküli lett volna, de az Európai Unió programjai révén az a, a munkaerőpiacra alkalmas munkára tudták felkészíteni. Más frakciókkal együtt 500 millió eurót többe, euróval többet kívánunk az ifjúsági munkanélküliség elleni harcra és az ifjúsági cserére. Ez egy nagyon fontos jel. A zöldek örülnek annak is, hogy a képviselőknek sikerült 2,1 euróval többet költeni vagy biztosítani a, a környezeti beruházásokra, hiszen erre is szükség van egészen konkrétan. Például a tisztább levegőért való harcban csak Bulgáriában több mint két millióan szenvednek a rossz levegőtől gyermekek, akik eh, légzési zavarokkal rendelkeznek, és ezért fontos, hogy olyan költségvetésünk legyen, amely megfelel korunk követelményeinek ez a felelősség az, amit a tengeri mentéseknél is aktivizálni kell. Az európai tengeri mentési programokra Kétszer már megemeltük a, a költségvetést, örülnénk, hogyha holnap újra dönthetnénk erről. Most a tanácson múlik, hogy ezt az örökös blokkolást, övö, örökös prédikációt végre maga mögött hagyja, és velünk együtt készen álljon arra, hogy beruházzon. Mert csak beszélni a klímavédelemről, csak beszélni az ifjúsági munkanélküliségért való cselekvésekről nem teszik. Nem elég. Jöjjenek velünk. Köszönöm szépen. Az ED nevében Laport kollega. Madame mi... Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! 171,9 milliárd euró az, amit a néppártiak és a szocialisták javasolnak költségvetési keretként. 2019-ben sem volt ez elég, és 2%-ot nem lép át a GDP, illetve a növekedési ráta. Hogy képzelik ezt el? Nem veszik figyelembe a Brexitet sem, ami egy csomó pénzbe kerülne. Tehát nagyon sok kérdés nincs megválaszolva az európai költségvetéssel kapcsolatban. Az európai képviselők ellenzik ezt a fajta költségvetési megoldást, és rendkívül kritizálandó a költekezés. Például Törökország 5,6 milliárd eurós határvédelem, mi az eredménye? Aztán a, jelölt országok belépésének támogatása, vagy a külszolgálat, mintha bármiféle diplomáciai legitimitásra rendelkezne. De kommunikációs költségeit támogatjuk. Végül pedig szeretném fölhívni állampolgártársaink figyelmét egy nagyon fontos pontra, a Dublin 4-re, a tanács azt javasolta, hogy 400 millió eredetileg erre szánt összeget átcsoportosítsák, ezt pedig tám- ellenezték. El szeretném mondani, hogy itt a nemzeti érdekeket nem föltétlenül támogatjuk, úgyhogy jó lenne, ha visszatérnénk erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR frakciója nevében Zsonca kolléga másfél percben szintén. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt miniszter úr, a költségvetés a jelenlegi formájában a munkahely teremtésre szolgál, a magánbefektetéseket szeretné erősíteni. A 2020-as költségvetésnek a kohéziót, a mezőgazdasági politikát és a versenyképességet is elő kell segítenie. Az egyik nagy probléma a migráció és a biztonság itt ez a költségvetés egy jobb migrációs menedzsmentet és a külső határok védelmét irányozza elő. Itt az Európa külső dimenzióit is erősíteni kellene éppen a migráció miatt, mert jobban szeretnénk ellenőrizni az tranzitországokat. országokat lépéseket kell tennünk az EU-n kívül is a szomszédos országokban. Ilyen értelemben jó ez a költségvetés, egy átmeneti költségvetés, mint ahogyan hallottuk, a célokat is. Azt hiszem, hogy ez egy jó nyitás és helyes irányba mutat a több éves pénzügyi keret kapcsán. Úgy gondoljuk érdemes támogatni ezt a költségvetést. A prioritásaink a Connecting Europe eszköz kapcsán, és az Europol kapcsán, az Erasmus pénzek kapcsán helyesnek tartjuk az, ami elhangzott, támogatjuk ezt a költségvetést, és azokat az alokációkat is helyesnek tartjuk, amelyeket E, mindeddig tartalmaz. Egyébként a költségvetésben szerepel a mezőgazdaság támogatása is. Azt szeretnénk, hogy időben fogadjuk el a költségvetést, e, hogy az előző évek problémáit el tudjuk kerülni, amikor is e, különböző késedelmek fordultak elő. Köszönöm. Köszönöm szépen a GUE NGL nevében Papadimulis kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Attinikainen úr, Öttinger úr, elmúlt alkalommal már folytattunk vitát a 2020-as költségvetésben, és itt az Európai Parlamentben 53-an szóltak hozzá, és egyetlen sem volt, aki támogatta volna azt a javaslatot, amit a tanács készített, mert alapvető fontosságú tételeket vágnak meg ebben a költségvetésben. Nem tudjuk elfogadni, hogy e egy ilyen költségvetés működjön a regionális alapokba, a kohézióba, a fiatal emberek támogatásába, az innovációba, a Horizon 2020-ba vágnak bele, illetőleg a klímaválság kezelését sem irányozzák el kellő mértékben. Igen, vannak fejlemények, amelyeket támogattak a jobb szélről a Brexit kapcsán például, de úgy gondolom, hogy amit most látunk, ez helytelen irányba indul el. Aláássa az Európai Uniót, a kirekesztést erősíti majd meg az igazságtalanságot, és azokat támogatja, akik az Európai Unió szétesésére játszanak. Meggyőződésem, hogy a legtöbben itt a falakinkon kívül is azt szeretnék, hogy legyen egy jobb Európánk. Tegyük meg a szükséges lépéseket, amelyek segítségével majd a